voltam, és ilyen módon nem örülök annak a költségvetésnek, amelyre a bizottság javaslatot tett, amelyet előterjesztett. De úgy gondolom, hogy az erő előadó a legjobb kompromisszumot találta meg, ezért kérek mindenkit, hogy szavazzák le azokat a módosítókat, amelyek megbontanák a kompromisszumos szöveget. Amikor én előadó voltam, környezetbarát nyomot hagytam a szabályozáson, nem változott meg a meggyőződésem, de ugyanakkor jelzem azt is, hogy minden olyan szabályozás, amely például a kogenerációt, mondjuk a meleg és az áram előállítását összekapcsoló műrendszert nehéz helyzetbe hozza, csak a foszilis üzemanyagokat hoz a helyzetbe, és károsítja a környezetet. Rugalmasnak kell lenni, éppen ezért fontos, hogy azonos szabályokat hozzunk mindenki számára. Ugyanis vannak olyan államok, akik a gáz infrastruktúrájukat mondjuk az északi áramlat kettővel tartják fenn. Köszönöm szépen, most pedig Fittó úr kap szót az ECR nevében, tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen az előadó munkáját. Nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amelyet a szakbizottságban végeztünk. Egy-két megfontolást szeretnék megosztani önökkel. Egyrészt e- egyetértek a legtöbb kollega negatív megítélésével, ami a költségvetést illeti. Nem most van annak a korc, kora, hogy csökkentsük az ERFA költségvetését. Ugyanakkor um, három konkrét kérdésről is szeretnék beszélni. Az egyik a fellépés gyorsaságával függ össze. Nagyon fontos, hogy 2020-tól valóban azonnal lehívhatóak legyenek a források. Másodszorban a késedelmeket meg kell haladni. A múltban a pénzek lehívhatósága um, késedelmet szenvedett, és ez a késedelem pedig az egyes régiók adminisztratív kapacitását korlátozza, a harmadik észrevételem pedig a rugalmasságra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy a konkrét kihívásokhoz tudjuk igazítani a pénzforrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Mihajlova képviselő kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az összes kollégának a regiből, a szakmailag nagyon jól összeállított jelentésért, a rendelettervezethez az Európai Regionális Fejlesztési és Kohéziós Alap témájában. Az Európai Bizottság eh, javaslata világosan mutatja be azt az álláspontot, amely nagyobb hatékonyságot, nagyobb rugalmasságot és egyszerűsítést kér az európai alap felhasználásához, és nagyon fontos, hogy ez az üzenet megmaradjon a jelentésben. A regi a jelentést elfogadta, és néhány pozitív elemre térnék ki a jelentés kapcsán. Először is az európai alap egyre nagyobb hozzájárulása az éghajlati célok megvalósulásához, 30 40 a kohéziós alapnak erre a célra fordítódik, ami a városfejlesztéseket illeti. A regjavaslata 10%-ra eh, tett megoldást azzal a célral, hogy az urbánus dimenziót erősíteni szeretné a kohéziós politikában, illetve a rögzített célokat tartani szeretné. Vannak kulcsfontossági elemek, amelyek célja a reform, fontos, hogy a kohéziós politika más politikákkal is összhangba kerüljön. A tematikus koncentrációt támogatjuk, amely a GDP-re támaszkodik, a rugalmasságra és a régiónk alkalmazókadó képességére. Nagyon fontos az alacsonyabb szénfelhasználás, ami pedig a beruházások kivételét illeti a finanszírozásból. Felhívnám a figyelmet arra, hogy kiegyenlített megközelítésre van szükségünk a kizárási kritériumokkal szemben. Köszönöm szépen, most pedig a GUE nevében Dávor Skrölec kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Mindennyian itt egyetértünk talán abban, hogy a kohéziós alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap nagyon fontosak a tagországok számára, annak érdekében, hogy előrelépést érjenek el azokban a régiókban, ahol szükség van a támogatásra, illetve eh, hogy felzárkózzanak a fejlett országokhoz, a pénzt arra kell felhasználnunk, hogy a közös értékbeinkre ruházunk, vele. Elnék jelentéstevőként el kell mondjam azt, hogy munkánk eredményével eh, nem vagyok elégedett, hiszen az ambíció szintje alacsonyabb a bizottsági javaslathoz képest. Tudjuk azt, hogy nagyon sok eh, pénzt költöttek el nem megfelelő célokra, a foszilis üzemanyagból történő, a gázinfrastruktúrába történő beruházás, mindazok a dolgok, amelyek nem járulnak hozzá a megállapodott politikák megvalósításához, a cirkuláris gazdasághoz. Az Energiaunió utolsó elemeiről még szavazni fogunk. Ha megnézzük ezt a javaslatot, akkor lehetetlen lesz a tagországok számára az, hogy a közpénzeket az európai alapból hatékonyan használják fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a zöld baloldal nevében Martina Mihász kap szót. Biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohéziós alap fontos szerepet játszik a vidéki fejleszt, térség fejlesztésében, és segítik az európai régiók szociális eh, nivellálását, közelítését. Új ugyanakkor az, hogy egy zöldebb Európára fókuszál a jogszabály, ezt is üdvözöljük. De most jön a de. Nem dekoratív, eh, kozmetikai műveletekre van szükség, eh, hanem igazi szociális és ökológiai átalakításra van szükség. A szociális és ökológiai strukturális változásra van szükség, de ez ingyen nem jön létre. Konkrétan azt kérjük, hogy minden régióban legalább 4, 40 százalékban részesedjenek a pénzeszközökből azon projektek, amelyek az igazságos átalakulást és a szociális, ökológiai átalakulást folytatják. Ugyanakkor elutasítjuk, hogy foszilis energiaforrásokra vagy esetleg repülőterekre fordítsuk a regionális fejlesztési alappénzeit. Az is fontos, hogy a migránsok menedékkérők tartózkodási státusától függetlenül részt vehessenek az egyes programokban. Ezek a célok, ezekért dolgozunk. Köszönöm szépen! Most pedig az FDD nevében Ama Damatószen kap szót. Hogyha lezártuk az első, le, sikerült lezárni első olvasatban az ERFA szabályozását, két kihívással előttünk. Egyrészt a társ finanszírozási kvóta nem eléggé megnyugtató, másodszorban meg kell akadályozni, hogy a fosszilis energiaforrásokat támogassuk az ERFA pénzforrásaiból. Több egyére utasítják vissza az erre vonatkozó módosítónkat, már pedig a regionális és helyi szervezeteknek szükségük van ezekre a pénzekre a fiatalok Greta Thunberg kezdeményezését folytatva tüntetnek az éghajlat jövőjéért, és éppen ezért a Európai Unió vidéki támogatását és felzárkóztatását ford, szolgáló pénzeszközöket nem szabad a foszilis anyagokra fordítani, szociális forrásokra fordítani. A stabilitást kell, hogy szolgálják, és a környezetet. Köszönöm. E köszönöm szépen, most pedig az e NF nevében Stüger úr. Elnök úr, köszönöm szépen. A régiófejlesztés a fejlesztési támogatásnak egy változata. Ez azt jelenti, hogy az európai adófizetők pénzét keringetjük az Európai Unión belül, és nincsenek semmiféle eredménye. A fejlesztési támogatáshoz hasonlóan nem azt jelenti, hogy a szegényektől a a gazdagoktól a szegényekhez jutatjuk el a pénzt, hiszen a leggazdagabbak már nem is fizetnek adót gyakorlatilag, hanem egyszerűen az iszonyú gazdag emberekhez jut el a pénz Kelet-Európában, akik nagyon jól tudják, hogy ezeket a mézes bödönöket hogyan lehet minél alaposabban kipucolni az adófizető az áldozata ennek az egésznek. Hát mikor fog ez meg, mikor lesz ennek vége? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Stoher úr elfogadna egy kékkártyás kérdést? Igen, természetesen. Mikrofont kérünk Fannisztero úrnak. Gondosan hallgattam Stüger kollégám hozzászólását. Arról beszélt, hogy Arról beszélt, hogy tulajdonképpen a fejlesztési támogatás torzulásáról beszélünk. De hát amikor a hetedik kohéziós jelentésről esett szó, ahol az egyik legnagyobb beruházás a legszegényebb része kapták. Hát hogyan mondhat ilyen butaso- butaságot? Ön el van tévedve, olvassa ez, el ezeket a dokumentumokat. Oké, okay. Nos, köszönöm szépen. E, buta kérdést tett fel, buta választ fogok adni a regi szakbizottság gyakorlatilag rá zúdítja a pénzt Kelet-Európára. Romániába, Bulgáriába utaztam, hogy megmutassam az embereknek, a holland adófizetőknek, hogy hova kerül ez a pénz. Hát műanyag kastélyokat láttam, ilyen ad turisztikai attrakciót, még egy egér sem megy oda körülnézni. Úgyhogy ha ön itt ül, és a holland adófizetők pénzét pazarolja, akkor önnek kell szégyelnie magát. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Konstantinos Papadakis független képviselő következik. Köszönöm a szót. Itt nagyon jó sem értese áll fenn a szegénység, a munkanélküliség, stb. ezek fontos problémák. Görögország volt a méce, a kapitalista válság alatt, nagyon sok alapot vettünk fel, de a szegénység súlyosbodott, egyre több munkanélküli lett. Ez pedig egy nagyon fontos ügy, a pénz az adóelkerülés kapcsán a monopóliumokat fogja erősíteni, és az infrastruktúrás beruházásokra nincsen pénz. Tehát a, a monopólium profitja csak növekszik, ami pedig a kondicionalitást illeti. Az emberek továbbra is reformot sürgetnek, azért, hogy a pénzeket az emberek igényeire lehessen költeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Lambert von Nistelrooy. Thank you, thank you very much, President, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, jelentéstevők. A városoknak több prioritás adunk 5-10%-os támogatást, de 2,4 milliárdról van szó a, falvak szerepének erősítésére és a műdéki térségek szerepének e, e, erősítése. 8 milliárd ember fog elköltözni a falvakból a városokba, és nagyon sok fiatal, aki jó képzettségre rendelkezik, soha nem fog visszatérni a falujába, és ennek súlyos következményei lesznek. Októberben egy elsoglási indítványban amellett kardoskodtunk, és a következő elnökség fontos, hogy ezt napirendre tűzze. Tehát azért kardoskodtunk, hogy jobb infrastruktúrák, okos infrastruktúrák jöjjenek létre, a kohéziós alap, regionális fejlesztési alap, a a fejlesztés és az egyszerűsítés, mindez fantasztikusan hangzik, de mi történik? Én inkább fellazulást látok, a tudás hatalom, és a tudást fel kell használni, innovatív módon kell, hogy ez exportálásra kerüljön, ez egész Európára kell, hogy vonatkozzék, Kelet-Európára is hiszen az új gazdaság itt landol majd, amit szeretnénk 2021-től. Holland képviselőként ez az utolsó hozzászólásom jelenlegi mandátum alatt a házban. És szívesen megértem volna azt, hogy az esélyek mind a két e, európai térfél számára azonosak. Köszönöm szépen! Képviselők fel valószínűleg utolsó alkalommal szólal most Liliana Rodriguez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak éppen itt már előválasztási uh, kampányban vagyunk, de Ugyanakkor látni kell, hogy a kohéziós alap milyen fontos szerepet játszik, nem csak politikai, hanem morális kérdés is ez. Mit teszünk ezzel a jelentéssel? Nos, a kohéziós alappal az egyenlőtlenségeket akartuk meghaladni, szociálisabbá e, akartuk tenni az életet, a jólétet akartuk minden régióra elterjeszteni, kiterjeszteni. Vannak strukturális, hosszú távú hatások, például a perifér térségekben értünk el ilyen hatásokat. Nagyon fontos ezért, és üdvözlöm, hogy a kohéziós alap um, és um, az ERFA most már szól ezen uh, ultraperifér, vagy különösen a távoli régiók sorsáról. És egyetértek a repülőterek ezekről mondottakkal is. Úgy gondolom, hogy a tematikai koncentrációt nemzeti szinten kell megtartani. Köszönöm szépen, most pedig Tomasics asszony kap Parancsoljon! Köszönöm szépen! A regionális fejlesztés egy olyan terület, ahol az EU nagy hozzáadott értéket ad, azáltal, hogy jó projekteket támogat, és azáltal, hogy az adminisztratív terheket eh, meghaladhatóvá teszi. Az olyan országok számára, mint Horvátország, az én hazám, a kohézió fontos eszköz, melynek segítségével a fejlett tagállamokat érhetjük be, biztosítva, hogy a munkavállalóink otthon maradjanak, ne akarjanak elvándorolni, hiszen jobb jövőt építünk számunkra. A Regi Szakbizottság képviselőjeként és horvát európai parlamenti képviselőként támogatom az új megközelítést, támogatom, hogy jövőorientált a politika, és a zöld és fenntartható megoldásokat támogatja. Hangsúlyozom újra, hogy folytatni kell a fölösleges pénzügyi és adminisztratív terhek kigyomlálását, be kell vonni a közigazgatást, a helyi szereplőket és a forrásokat, azok számára kell hozzáférhetővé tenni, akik az igazi célzottak. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Omarzsi képviselő kapszót parancsoljon. Szi! Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon sok európai régió számára az Európai Fejlesztési Alap úgymond a megszületési intézkedések mellett egy csepp a tengerben, és ez nagyon fontos a beruházások megvalósításához, ami az ultraperifériás területeket illeti, a parlament álláspontja az az, hogy utasítsuk el az Európai Bizottság által javasolt csökkentés, ami a majott térséget illeti. Szeretnénk ezt a jogot érvényesíteni. A korábbi programozási idősok képes az ekofinanszírozás szempontjából a bizottság azt javasolja, hogy 70%-ra csökkenjen mindez, mi azt javasoljuk, hogy ez 85%-os értéket érjen el. A az Európai Bizottság megoldó stratégiája után nem lehetséges az, hogy a bizottság ne csatlakozzon hozzánk abban, hogy megvédjük az ultraperiferiális területeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Franz Bogovics. Regionális sklad in kohezijski sklad sta Köszönöm szépen. Ami a régiófejlesztési alapot, illetve a kohéziós alapot illeti alapvető fontosságú eszközök ezek, amelyek a fejlődési különbségeket, fejlettségi különbségeket küzdik le Európában. A régi szakbizottság, amikor azt mondja, hogy nem engedhetjük meg hogy a körülmények mindkét esetben romoljanak. Ezzel egyetértek. Egyetértek azzal, hogy innovatív, környezetbarát munkahelyekre van szükség. Támogatom továbbá az energiahatékonyságot. Ezért nagyon helyesnek tartom, hogy 5%-ot azokra a vidéki területekre fordítsanak, illetve ezen alapok egy nagy részét az intelligens falvakra fordítsák. Ne felejtsük el, hogy a vidékről való elvándorlás tény. Az emberek nagyvárosokba költöznek, és ezt a problémát fel kell számolnunk, hiszen a vidéki területeken kell munkahelyeket teremtenünk, megfelelő közlekedést kell biztosítani a vidéki régiók számára. Támogassuk a vidéki turizmust, szüntessük meg a, a munkahelyek központosítását, hogy ne csak a nagyvárosokban legyenek munkalehetőségek, és ne feledkezzünk meg az egészségügyről, az internetes egészségügyről. Ezt mind-mind alapvető fontosságúnak tartom, amelynek mind megvan a helye az intelligens falvak projektjében, illetve a digitalizációban. Azt gondolom, hogy ez a javaslat jó irányba megy. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Csóforina képviselő jön. Fondo Europeo di az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap alapvető eszközök, amelyel a foglalkoztatást, a gazdasági növekedést és a régiókat támogathatjuk. Éppen az távoli területek, például mondjuk Szicília ügyét lehet támogatni, ahol a fiatalok nem rendelkeznek jövővel, ahonnan elvándorolnak, egyszerűsítjük az eljárásokat, csökkentjük a demokráciát, és ezzel segítjük a pénzeszközök felhasználását, ráadásul a társfinanszírozás eszközével öm, több pénzt lehet mobilizálni, de ugyanakkor a gazdasági öm, kondicionalitást nem szabad arra használni, hogy elfolytsuk a kezdeményezéseket. Fontos, hogy a helyi valóságra figyeljünk, és olyan paramétereket ne kényszerítsünk rá a területekre, amelyek nem működhetnek ott. Fontos, hogy az administratív kapacitását a közigazgatásnak megerősítsük, hiszen ez az állampolgárok életminőségéhez hozzájárul, és így azonosulhatnak az állampolgárok az Európai Unióval. Köszönöm, Daniel Budakapszót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohéziós alap fő célja az, hogy növeljék a gazdasági és szociális szolidaritást, és csökkentsék a különbséget az egyes térségek között. De legyünk korrektek egymással, és ismerjük be, hogy ezen szakpolitikák eh, mind Nyugat, mind Kelet-Európa számára nagyon pozitív eredménnyel jártak. Az eh, ERFAM beruházásai, magas sebességű internethálózat kiépítését finanszírozták, a fenntartható városi mobilitás kiépítéséhez vezettek. A magánberuházások és a PPP-k az európai ügyet szolgálják. Nagyon fontos, hogy a partnerek közötti együttműködés helyi és regionális szinten megerősödjék, és a határok közötti együttműködés is működjön. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Manszkúr képviselő kap szót. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozzam azokhoz a kollégákhoz, akik értékelték a jelentéstevő munkáját. A szöveg, amelyet a reggel elfogadott, megfelel a címnek, és hozzájárul ahhoz, hogy re-regionalizálja és tegye rugalmasabbá a kohéziós és földékfejlesztési alapot, tegye ezeket hatékonyabbá, illetve szüntesse meg a területek közötti egyenlőtlenséget. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyek tematikus koncentrációt helyez előtérbe regionális szinten. Azt gondolom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy a szociális, gazdaság és területi kohéziót és közelebb kerülhetünk a polgáraink eh, igényeihez. Az ultraperifériás területeket képviselem, és nagyon örülök azoknak az intézkedéseknek, melyeknek célja um, a, specifikumok tiszteletben tartása. Ez az alap az egyik legfontosabb infrastruktúrás beruházási finanszírozás eszköz, a mobilitás és a KKV-k támogatásának legfontosabb eszköze. Kollégák, arra kérek mindenkit, hogy legyünk koherensek, gazdasági környezetvédelmi szempontból, és támogassuk a módosítókat, amelyeket a frakciónk nyújtott be. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Claudia Monteiro de Aguiar. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, ERFA és a kohéziós alap olyan alapvető fontosságú alapok, amelyek a konvergencia politikáját segítik elő, különösen a legkülső régiókban, és két eh, témát szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Kori, eh, nagyon sajnálom, hogy Korina Kretó biztos asszony nincs itt, és hogy nincs képviseletük az legkülső régióknak. Az általunk kidolgozott szöveg Eh, ben szerepelnek a legkülső régiók, és a portugál kormány szemben a parlament például nem fogadja el az ezzel kapcsolatos csökkentéseket. Portugáliában több legkülső régió is található, ez tehát az olyan régiókat, mint Madeira, nagyon is eh, szorosan érinti, a közlekedés, mobilitás, a bevándorlók integrációja és egyéb területeken is kaphatnak támogatást az ilyen régiók a kohéziós alapból, illetve az ERFA-ból. Nagyon fontosnak tartjuk tehát, hogy nagyobb támogatásban részesüljenek ezek a legkülső régiók. Piculak úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós alap alapvető fontosságú eszköze annak, hogy a területi, a társadalmi, a gazdasági kohéziót elősegítse a régiók között. Alapvető befektetési politika is, tehát az Európai Uniónak egy vívmánya. Az új javaslat pozitív elemeket is tartalmaz, amelyel garantálhatja a jövő finanszírozását, figyelembe véve a jövőbeli szükségleteket. A makrogazdasági feltételekhez kötöttség, illetve hogy a régiók nagyobb nagyobb súlyt kapjanak a bürokratikus teher tekintetében, ez nem segít a jelenlegi helyzeten. Nagyon fontos, hogy a különböző projektek megvalósuljanak. Ehhez nagyobb szerepet kell nyújtani a helyi és regionális közigazgatási hatóságoknak. Ne felejtsük el, hogy a Brexit miatt bizonytalanság alakult ki, és azok az ország, vannak olyan országok, amelyek megkérdőjelezik ezeket az alapokat. Köszönetet mondanék tehát a jelentéstevőnek, és elmondanám, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke konkrétan a szigetekről is beszél. Köszönöm szépen, most pedig Veszfál asszony következik. Kerstin. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a független kollega elment ahelyett, hogy figyelett volna a vitára. Nem csacsiságokra kell az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzeit fordítani, hanem jó célokra. Minden állampolgárt szolgáló célokra. A mi célunk az, hogy egy modern, egy digitális, egy zöld és egy szociális Európa céljaira fordítsuk a pénzeket, egy olyan Európára, amely a jövőbe tekint, amely az innovációt, az új munkahelyeket fordítja, és az éghajlatváltozás elleni harcot is segíti. Meg kell mutatnunk az európai választások időszakában, hogy hova áramlik az európai pénz, mire fordítjuk a közösségi pénzt. Meg kell mutatnunk az embereknek, hogy megkapjátok a befizetett pénzt régiótokban, a városaitokban tudjátok majd felhasználni, mégpedig értelmesen, célirányosan használjuk fel a pénzt, nem értelmetlenül szórjuk mindenfajta múltba révedő kezdeményezésre, például fosszilis erőművekre. Európát a jövőre kell felkészíteni annak érdekében, hogy valóban a jövő fele haladhassunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Irácse García Pérez kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan jelentéssel, jelentésről van szó, amelynél a arról jelentéstevőként arról beszéltem, hogy a kohéziós politika hogyan tud megbírkozni azokkal a kívásokkal, amelyeket az elnépesedés jelent. Az ERFA jelentéssel kapcsolatban igyekszünk a valósággá változtatni azt, hogy ezek az eszközök hogyan segítenek a az elnéptelenedés elleni küzdelemben a 8-as cikkben például megállapítják, hogy legalább az ERFA 5%-át a demográfiai hátrányokkal küzdő régiókra fordítja. A 10. cikkben szintén az szerepel, hogy a társulási megállapodásokban szerepeljenek olyan cikkek, amelyekkel a demográfiai kihívásokkal meg tudunk küzdeni. Alapvetően Alapvető fontosságot tehát ez a vidéki környezet számára, hogy az európai kohéziós politika alapvető elemet jelentsen ahhoz, hogy reményt adjon azoknak a falvaknak, amelyek haldokolnak. Ezért üdvözöljük ezt az új rendeletet, amely reagál érzékenyen a demográfiai kihívásokra. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Akkor most eltérünk a spontán felszólalásokra. Az idő rövidsége miatt azt javaslom, hogy frakciókra hagyatkozunk, csak a frakciók felszólalói kapjanak szót. Francisco José Milliam Mon kap szót. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap egy nagyon lényeges eszköz, hogy fejleszünk a kohéziót. Azonban egy olyan problémáról szeretnék beszélni, amely főleg az én régiómat, Galíciát érinti és megvan a földrajzi egyenlőtlenség. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy össze tudjuk hangolni a családi életet és a munkahelyeket, bölcsödéket építünk, és mindent megteszünk a demográfiai helyzet javításáért. De ez egy fontos kritérium kellene legyen, akkor, amikor megosztjuk az alapokat. Ezért módosításokat is beterjesztettünk, a 10B-hez például, amely kifejezetten ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, hogy jobban odafigyeljünk azokra az önkormányzatokra, ahonnan az elnéptelenedés miatt egyre többen elvándorolnak. Ezért lenne fontos a beruházás ezeken a területeken. Ezen kívül pedig egy megállapodásra lenne szükség a tagállamok és az Európai Bizottság között, amely tartalmazza a demográfiai helyzetre gyakorolt hatásokat is. Köszönöm szépen! Köszönöm, Hozér Bánko López következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha van egy fontos érték az Európai Unióban, az pontosan a szolidaritás a társadalmi igazságosság. Ezért Európai nem engedheti meg magának azt, hogy visszalépjen ezeken a területeken, és azokat a politikákat, amelyek a régiók közötti konvergenciát elősegítik, nem szabad megnyírválni. Ezért az Európai Parlament mindent megtesz a demográfia javítása érdekében, ezért is nagyon fontos az elnéptelenedés elleni harc, a társadalom előregedése elleni harc, mert ezzel a kontinens fenntarthatósága és egyáltalán a szociális modellünk túlélése a tét, ezért az Európai Uniónak is valamit tennie kell. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy egy szociális Európát alakítsunk alakítsunk ki olyan kohéziós területeket, amelyekben a területi és szociális kohézió fontos szempont. Ezért a régiók, például Galícia, az én földem számára is nagyon fontos ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kristóf Hetman szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Nincs kétség abban a tekintetben, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohéziós alap a legfontosabb eszközök, amelyek a felzárkózás lehetővé teszik az Európai Unió gazdaságában. És a meglévő különbségek csökkentésére is kiválóan alkalmasak. Fokozottan érvényes ez a vidéki térségre, ám a városias térségekre is. Örülök, hogy sikerült egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentumot elérnünk, amely támogatást nyújt a leglényegesebb beruházásoknak. És a beruházók pedig rugalmasabban tudják elhelyezni tőkéjüket. Tehát a tagállamoknak és a régióknak jobb lehetőségük van, hogy döntsenek a megfelelő beruházásokról. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. A következő felszólaló Julie Cotton Darling. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, szombaton több mint egy millióan tüntettek Londonban, hogy legyen egy népszavazás a Brexitről. A saját régiómból is több busznyi ember ment. Ez Észak-Kelet-Anglia. A Brexit igazából a lehető legmélyebben áll a brit emberek megítélésében. A saját régióm nagyon sokat profitált az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. 2014 és 2020 között egy milliárd fontnyi pénzt kaptunk. Sikerült az infrastruktúrát javítani, sikerült a helyi üzletbe életet lehelni. Elsősorban azt mondjuk, hogy igen, ez az adófizetők pénze, de az Európai Unió a gazdasági szükségek alapján, és nem a politikai preferenciák alapján helyezi ki a pénzt. Ez a működő szolidaritás hogyha maradunk, akkor Észak-Kelet-Anglia továbbra is több millió fontot kap, ha nem, akkor a brit parlament kegyére vagyunk utalva. Tehát csökken a Brexit népszerűsége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a kollégák hosszasan méltottak az Európai Regionális Alapot és a Kohéziós Alapot, mennyire fontos ez a polgáraink számára. Ez az új javaslat valóban rendkívül fontos, ugyanis a sportinfrastruktúra előtt is megnyitja a kapokat. Ez számos esetben nagyon fontos az egyes országok szintjén, és egy általánosabb területfejlesztési beruházási stratégiát is tartalmaz, és a beruházásokat, a befektetéseket a vidékfejlesztés érdekében kell elsősorban felhasználni véleményünk szerint. Ez hogy amikor az intelligens falvakról beszélünk például, amikor reagálunk a demográfiai kihívásokra, amikor arról beszélünk, hogy harmonikus fejlődésre van szükség egész Európát átfogóan, és valamennyi polgár életszimulát akarjuk javítani, akkor azt a költségvetésünkben is meg kell jeleníteni, illetőleg azon eszközökön keresztül, amiket finanszírozunk a költségvetésből. Reagálnunk kell a tényleges szükségletekre, ami érdekli a polgárokat, és mindenki java érdekem kell dolgoznunk. Köszönöm szépen. López Aguila. Kedves Jurova asszony, tisztelt biztos asszony, ez a parlament nagyon sokat dolgozik állandóan a rendes jogalkotási munkán belül a kohéziós alappal kapcsolatban. Ezért ugye itt egy óriási elek összegről van szó, gyakorlatilag a több éves pénzügyi keret egynegyedéről, ugyanakkor ez egy rendkívül fontos eszköz a leglemaradottabb és az ultraperiférikus régiók számára, ahol nehéz a helyzet munkahelyteremtés, közlekedés és más szempontokból is. Ezért lenne fontos az, hogy garantáljuk azt, hogy a klímaváltozás elleni harccal kapcsolatban is megfelelő eszközöket kapunk, mert itt azt is szeretném jelezni, hogy nem lehet semmiféle kivételt tenni azzal kapcsolatban, hogy ne finanszírozunk ezekből az el, alapokból szemét égetőket és általában széndiokszid alapú a tevékenységeket, csak a körforgásos gazdaságot. Lejárt az időnk sajnos, elnézést kell kérnem azoktól, akik még szót kértek volna, de most nem kaphatnak szót, de hát szavaznunk kell 12.30-kor. Addig pedig még van egy fontos anyagunk, biztos asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők! Azt hiszem a mai napon egy rendkívül fontos dolgot vetünk fel, a következő költségvetést érinti ez a költségvetés politikát, a fejlesztésről, a kohézióról beszélünk, az idevágó alapokról, és itt nem csak pénzről van szó, hanem egy szakpolitikai felfogásról, a szolidaritásról beszélünk, egy olyan szakpolitikáról, amelyel a régióknak segíteni akarunk, a konvergencia még nem mindenhol sikeres, a gazdasági szereplőket szeretnénk erősíteni, a gazdaságot erősíteni, a GDP-t szeretnénk növelni, és egy sor fontos dolog kerül szóba. Persze nem csak pénzről van szó, de pénzről elsősorban. A programozási időszakban kevesebb pénz lesz a következőben a kohéziós politikára, és hogyha ilyen helyzettel szembesülünk, akkor azon gondolkodunk, hogy mi legyen a pénzzel, hogyan tudjuk ezt a legjobban beruházni. És erről szólt ez a vita, ez a téma erről szól valójában. Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy kevesebb pénzből többet szeretnénk és kell elérnünk tehát a pénzért értéket, az elv, a money for value elv, itt ez nem csak arról szól, hogy elköltsük a pénzt, hanem okosan és fenntartható módon költsük beruházásokra a pénzt, és mindig vannak emberek, akik beszélnek a műanyag palotákról. Láttam ö, mást is, munkahelyeket ezrével, tízezrével, tisztább levegőt, tisztább folyokat látok én. Igenis, nagyon komoly eredményekről beszélhetünk az előző beruházások eredményeként, amit az kohéziós politika tett aztán lehetővé. Ezt meg kell őrizni, feltétlenül ezért igyekszünk több értéket a pénzünkért kapni, mert a polgárok előnye, érdeke áll az első ponton, az élen, és így kell felfognunk a beruházásokat. Köszönöm szépen a parlamentnek a kiváló munkát, amit, és azt köszönöm, egy első olvasathoz mindenképpen alkalmas ez a jogalkotási csomag és elkezdhetjük a lehető leggyorsabban októberben ezt a folyamatot. Azt gondolom a 2020 utáni programokról van szó, természetesen itt nem, csak idén kell elfogadnunk a rendeleteket, szabályozásokat, hanem a régiókat is fel kell készíteni kellő időben ennek fogadására. Az Európai Bizottság igenis a többletértékre és a hatékonyságra helyezi a hangsúlyt az új projektek kapcsán. Egy utolsó kommentárom, szeretnék visszatérni egy kérdésre, az intelligensebb városok, intelligensebb eh, falva kérdésére. Igenis, az európai kohéziós politikában igyekszünk kiegyensúlyozottan megközelíteni a városi és a vidéki térségek fejlesztését. Ezt így szeretnénk tartani a jövőben is, a jövőbeli kohéziós politikában. A közös rendelkezésekre vonatkozó rendelet és tartalmazza, hogy közelebb akarunk kerülni a polgárokhoz, egy fenntartható fejlődést akarunk a tengerparti térségekben, a vidéki térségekben, a városi térségekben egyaránt multiszektorális megközelítés útján. A stratégiák bizottságtól arra számítunk, hogy a kohéziót javítjuk a, jobbában, a jövőben is, és azt gondolom, hogy a helyi hatóságok nagyobb szerepet fognak játszani. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az előadó kap szót, Andrea Cozzolino. Köszönöm szépen. Szerintem holnap a szavazás során látni fogjuk majd azt, hogy milyen nagy többség támogatja ezt az anyagot, és ráadásul fontos kiemelni azt, hogy a módosításokon keresztül megjelentek a kritikus pontok is. Ami engem illet, a következőket szeretném elmondani lezárásként. Ami a tematikus koncentrációt illeti, itt mi a bizottsággal egybeeső a véleményt fogalmaztunk meg, de hangsúlyoztuk a regionális dimenziókat, mert hát ez számunkra nagyon fontos. És sokan említették a környezetvédelmi kérdéseket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a következő évek során rengeteg helyi, területi, regionális szintű fellépést fogunk tudni támogatni a környezetvédelem terén. Ez majdnem 30%-át, illetve több mint 30%-át teszi ki az összegeknek. A CPR-ban és a rendeletben is a rugalmasságot erősítettük, hogy a társfinanszírozást meg lehessen valósítani, és a stratégiai befektetéseket a kohéziós politikán belül meg lehessen valósítani. Szerintem nagyon fontos eredmény az, mint ahogyan egyébként erre utaltak igen sokan, hogy mi szeretnénk azokat a területi területeket támogatni, ahol a legtöbbet szenvedtek akár amiatt, mert elvándorolnak onnan, akár azért, mert nem volt annyi szolgáltatás, lehetőség, vagy bármi más. Itt ezeken a területeken szeretnénk a kohéziós politikával megjelenni, azért, hogy az európai politika homlokterébe felemeljük ismét azokat a millió számú embereket, akik ilyen területeken élnek. Ezért kérem, hogy holnap támogassák ezt az anyagot. A következő parlamenten is szeretnénk, hogy megvalósuljon egy újabb növekedési gazdaságilag fejlett időszak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez ismét a munka minőségéről tett tanúbizonyságot. Holnap szavazunk, áttélünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy közös vita, témája pedig a digitális tartalomszolgáltatás és internetes termékértékesítés. Evelyn Gebhardt és Axel Foss jelentéséről van szó a digitális szolgáltatása irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról, utána pedig az áruk értékesítésére irányuló szerződésekről beszélünk, ahol a előadó Pascal Arimont az első felszólaló Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ebben a parlamentben mindig döbbenetes pillanatokat élünk át. Ebben az esetben mindig döbbenetes, amikor a társelőadókkal, illetve társelőadómmal Axel Fosszal együttműködtem. Hiszen a jogalkotás nagyon jól mutatja, hogy a legjobb érv akkor marad érvényben, amennyiben ugyanezt állítja a másik oldal is, és nincsen jobb elve, nincsen jobb érve. Elég sokat értünk el, a fogyasztóvédelem tekintetében. A fogyasztóvédelem akkor is alkalmazandó, hogyha nem kemény valutával fizetnek, hanem például a vállalatok adatokat adnak tovább, hogy az ügyfelek céltudatos, célzott reklámokat kapjanak. Természetesen a helyzet ugyanaz, mint korábban is volt. Teljesen mindegy, hogy most a fogyasztók letöltenek egy alkalmazást, vagy egy online játékot bérelnek, vásárolnak, és az is mindegy, hogy igazából a vásárlás tárgya egy intelligens hűtőszekrény. Hiszen a hardvereknek ehhez interoperabilisnak kell lenni. Ez egy nagyon fontos alapelv. A fogyasztóknak joga van olyan szoftverekhez, amelyek garantálják azt, hogy az internet képes, intelligens termékek hozzáférhetők legyenek. Hiszen megfelelő szoftver nélkül az intelligens kereskedelemnek nincsen értelme. A tartalmak további egy újabb pont, amelyet a felhasználók megtapasztalnak, amennyiben közösségi oldalakat használnak, vagy intelligens hangszórókat a minimális harmonizáció a garancia meghosszabbítása után nagyon fontos lenne. Szeretnénk hat hónapról egy évre, vagy két évre bizonyos esetben kiterjeszteni. Szerintem ebben az esetben olyan komponenseket is beépíthetnénk, amelyek megfelelnek az itt megtárgyalt irányelvek tartalmának. Ez a két irányelv, amelyről beszélünk, igazából ikertestvérré vált. Arimont úr, a legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy a lehető legjobbat hoztuk ki abból, amit a fogyasztók számára kihozhattunk. Ez pedig az elején nem volt így. Nem volt ennyire természetes, hiszen három évig nagyon keményen dolgoztunk, küzdködtünk, hogy ezt a jogot tényleg elérjük. És a bizottság sem volt mindig azon a véleményen, mint mi. Az Európai Parlament részéről egy-két dolgot le is kellett nyelnünk a bizottság részéről. És itt egy soha nem fáradt csapat segítségével elértem a célomat. Ez az a cél, amelyet a jogalkotási folyamat elején néha mégis mosolyogtam. Emlékszem, az elején azt mondtam, hogy igen, legyen egy ilyen jogszabály, ki kell fejleszteni, ki kell alakítani, azonban nem lehet egy tagállam jogát sem csökkenteni ezáltal. Az sem működhet, hogy minden tagállamban minden fajta jogot átveszünk. Nem, de sikerült egy olyan jogszabályt létrehoznunk, amely megfelelően harmonizálható a tagállamokban. Köszönjük a biztosasszonynak is, és éppen ezért sikerült a minimális harmonizációt elérnünk. Ahol ez tovább megy, akkor megmarad a lehetőségünk, hogy változtassunk. Szerintem a populisták nagyon örültek volna, hogyha sikerült volna más tennünk. Nagyon büszke vagyok a teljesítményünkre, egyidejűleg pedig nemzetközi szinten is nagyon magas szintű fogyasztó védelmi jogszabályt értünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm. FOSZ képviselő Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves társelődő, Gebhardt asszony. Először is köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a haladó javaslatot, amit elkészítettek. Egy teljesen új területen, és a társelőadónak is köszönöm, Gebhardt asszonynak köszönöm ezt az igen intenzív együttműködést, amit sikerült kialakítani, és azt hiszem a viták során végül is jó eredmény született Gebhardt asszony, inkább a fogyasztóvédelmet hajtotta, hogy úgy mondjam, nekem a jogi hátteremnél fogva inkább a digitális szerződésből adódó jogok kerültek előtérbe. A két dolgot azt hiszem jól tudtuk ötvözni, és végül is most egy jó, hasznos eredményt értünk el. Hosszú időbe telt, de a problémákat meg kellett haladni, meg kellett oldani valahogy. Az egyik nagy kérdés az, hogy az adatvédelem egyrészt, másrészt pedig a szerzői jog hogyan kerül vizsgál gorcső alá, a másik pedig nagy kérdés, hogy mit kezdünk az intelligens javakkal, a smart goodokkal, és itt először úgy gondoltuk, hogy ebbe az irányelvbe első alkalommal kerül ez majd be, később a tanácsal folytatott tárgyalások során figyelembe véve azt a jelentést is, amiről majd még tárgyalunk, Pascal Arimon részéről, itt a tartós javakról, termékekről van szó, az is, tehát ezt figyelembe kellett vennünk. Amit akartunk, hogy egy, a lehetőségeink keretei között teljes harmonizációt érjünk el a jogi következményeket tekintve, és nem akartunk réseket hagyni az intelligens javak kezelésében, ami persze egy kicsit ahhoz vezetett, hogy a két jogszabály jogi következményeit tulajdonképpen ugyanúgy kell tudni leírni. Mindegy végül is, hogy ugyanazt a terméket direkt vásárolom meg, online rendelem meg, vagy akár letöltöm. Pedig erről szól a dolog gyakran. Ez itt, vannak a, itt van a lényeg, és ezért nagyon nehéz volt itt egy közös irányulat meghatározni. Úgy gondolom, hogy digitális tartalomra vonatkozó irányelven egy jó alapot teremtettünk, egy közös, egységes digitális piac számára, a minimális harmonizáció irányából elindultunk bizonyos határidőknél a teljes harmonizáció irányába, ezt sikerült is részben elérni. A tanács részéről, hogy úgy mondjam, pozitívabb tendenciákat várnék a jövőt tekintve, tehát ők is a digitális területen tényleg egységes piacot akarnak, és ne csak arról beszéljenek, hogy mindenki a saját uh, polgári jogi szabályait kell, hogy alkalmazza, és ezt ebben nem szabad belenyúlni. Nem, azt hiszem, hogy igenis a digitális területen ki kell alakítani egy olyan szintet, ahol mindenki meggyőződhet arról, hogy a teljes harmonizáció az egész Európát érintően észszerű dolog. Ez az irány, amiről ma tárgyalunk azt kívánja biztosítani, hogy a digitális tartalmak biztosítása az egész EU-ban megfelelő szerződéses vagy kötelmi jogi követelmények alá esik. Az 1999-es e- irányelv rendelkezései érvényesek egyenlőre, ezért aztán nagyon különböző jogi előírások is érvényesek, ez jogi bizonytalanságot okoz, például a határokon átnyúló kereskedelemben a fogyasztók hátrányba kerülnek, korlátozásokkal szembesülnek. Ezért van szükség a következő lépésre. Nem szabad különbséget tenni, a szerint, hogy egy fogyasztó a digitális szolgáltatásokat, tartalmakat az egyik vagy a másik tagállamban vásárolja meg. És a bizonyítási teher megfordításával, a teljes harmonizációval minden egyes tagállam számára világossá tesszük a jogi helyzetet. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy digitális szinten ez alapján jól lehet majd haladni. Köszönöm szépen. Pascal Arimon. Köszönöm szépen, igen tisztelt elnök úr, igen tisztelt biztosasszony. Szívesen csatlakozom Evelyn Gebhardt metaforájához, hogy hosszú, kemény harc után ikreket szültünk. Nagyon tetszik, hiszen eh, azt tudom az ikres szülőktől, akiknek volt az a szerencséjük, hogy ikreket kapjanak, tehát az ikerszülés nagyon nehéz, főleg az első hónapokban. Ezt viszont elértük. Tehát ezt az IKER irányelvet, illetve az IKER irányelveket létrehoztuk, megszültük. Így először hoztunk létre olyan garancia szabályokat, amelyek az egész Európai Unióra vonatkoznak, hogy interneten vásároljunk, vagy az interneten kívül, hogy ez legyen egy alkalmazás, egy okostelefon vagy bármi. Az okostelefon különben nagyon jó példa arra, hogy milyen folyékonyak a határok a klasszikus áru és a digitális tartalom között, hiszen ez egy olyan dolog, amit megfoghatok. Azonban ezen a készüléken digitális rendszer van, és az internethez kapcsolódik. Ezen kívül letölthetek alkalmazásokat fényképfeldolgozástól a különféle társkeresőkig. Nagyon fontos az, hogy ezeken a területeken megfelelő, egymással harmonizált szabályaink és fogyasztóvédelmünk legyen, amelyek vonatkoznak egy zene letöltő alkalmazása, ugyanúgy, mint egy fizikailag megfogható készülékre. A megvásárolt áru, vagy hogyha a videó szolgáltatás tönkre megy, akkor mi van? Akkor mit tesz a kereskedő? Mit kell figyelembe vennie? Alapvetően a következő dolgot kell figyelembe venni, hogyha veszünk egy klasszikus árut, vagy egy digitális árut, akkor ugyanazok a szabályok legyenek hatályosak. A fogyasztóknak legyen két év garancia igényük minden áru és minden digitális tartalom tekintetében. Hogyha a két év alatt valami tönkre megy, akkor el lehet menni a kereskedőhöz, és lehet kérni javítást, cserét, vagy a szerződés semmisé tételét, és akkor visszajár a pénz. Egy-két friss dolgot is bevihettünk a szabályzásba. Először is megfordítjuk a bizonyítási kényszert, tehát nem a fogyasztónak kell bizonyítani, hogy hat hónapig használhatatlan volt, vagy hat hónap után kell igazolni, hogy használhatatlan a készülék, hanem egy éven belül igazolhatja. Másodszorban egyszerűbb lesz az árusnak is semmisé tenni az adásvételi szerződést. Az ügyfél is, amennyiben elégedetlen, amennyiben hibás az általa megvett áru vagy szolgáltatás, elállhat a szerződéstől. Amennyiben a kereskedő megígéri, hogy ez a készülék vagy az alkalmazás egy ideig tart, akkor igenis ezen időn belül vagy cserélje ki a fogyasztónak a készüléket vagy az alkalmazást, vagy javítsa meg. Nagyon fontos az, hogy az egész Európai Unióban érvényesek legyenek ezek a szabályok. Nem csak a fogyasztók profitálnak ebből az új szabályból, hanem a vállalkozók is, a vállalatok is, és főleg a kisvállalatok. Nem kell aggódni amiatt, hogy most melyik jogot kell alkalmazniuk, amennyiben az Európai Unión belül más országba értékesítik a termékeiket. Kedves kolléganők és kollégák, ezzel az új szabályjal erősítjük a fogyasztók jogait, a vállalatok jogi kapaszkodót kapnak, és így egységesebbé tesszük a digitális belső piacot. Éppen ezért köszönöm minden kollégának, aki együttműködött a szöveg megfogalmazásában. Minden frakció számára fontos volt, hogy kompromisszumokat találjon. A polarizáció és a fekete-fehér gondolkodás ideje elmúlt. A kompromisszum a parlamenti demokrácia legjobb formája. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm képen. Most a bizottság nevében Jógrova asszony kap szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Nagyon nagy pillanat ez számomra, mert hosszú idő után végre sikerül a végére jutnunk egy hosszú jogalkotási folyamatnak két fontos hozzáadott értékkel bíró anyag tekintetében. Érdekes itt, amikor ikrekről beszélünk, én inkább két lánytestvérről beszélnék. Az egyik inkább olyan sportos ebzekből és olyan modern, a másik viszont az offline shopping elkötelezettje. Tehát nem olyan könnyű itt a kettő között navigálni. Minden esetre köszönöm szépen a nagyon jó együttműködést a társjogalkotókkal, és külön Árimon úrnak, Fosz úrnak és Gepárt asszonynak a munkáját. Voltak itt drámai pillanatok bizony. Voltak,